Bors asszonynak, az Ekon elnökének adom meg a szót, parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretnék néhány dolgot elmagyarázni. Azt kérjük, hogy a jogalkotási állásfoglalás tervezetet halasszuk el, hogy folytathassuk a tárgyalást a tanácssal, megerősített mandátummal amelyet most kapunk a plenárisan. Két vita volt már ezen fontos kérdésben, és egyértelmű, hogy nem megengedhető az, hogy csak egy oldal tárgyaljon. Ez egyáltalán nem együtt döntés. mindenkinek meg kell adni a megfelelő mozgásteret. Örülök annak, hogy a kollégák is egyetértenek ebben. Küldjük erőteljes üzenetet a tanácsnak. Sánchez, Sánchez Presedo képviselő. Sí, president. Köszönöm, elnök úr. Elisa Ferreira nevében szeretnék hozzászólni. A különböző frakciók képviselőivel, szónokaival már beszéltem, meghallgattuk őket, és azt kérjük, hogy az 57 per 2-es cikk értelmében halasszuk el a szavazást, a jogalkotási állásfoglalás tervezetről, mert azt szeretnénk, hogy megegyezést érjünk el a tanácssal első olvasatban. Ehhez azt kérjük a tanácstól, hogy figyeljen oda er- ennek a szavazásnak az eredményére. Reméljük, hogy egyértelmű és egyhangú lesz majd a szavazás, és azt kérjük, hogy a parlament elnöke küldjön egy levelet a tanácsnak. Köszönöm. Oké, okay, ich stelle fest. Rendben a jelentéstevő és az Ekon elnöke az 57-es ügyrendi pont értelmében kérték mindazt, amit elmondtak. Most a illetékes szakbizottság egyes módosítójáról szavazunk, ehhez van egy szóbeli módosító, Ford asszony szóbeli módosítója, ez Ford asszony kap szót, parancsoljon. Kedves kollégák, két szóbeli módosítom van, az egyik nagyon rövid. Az a célja, hogy a korábban megegyezett kérdésekben, tehát egyes, egységes piac, stb. stb. azok meg a bankunió elvei, ezek megvalósulnak ebben a témában. Az első módosító and non-participating szavak hozzáadása, tehát a nem résztvevő szavak beszúrása, ennek az az értelme vagy a háttere, hogy minden egyes ország részt vehessen akkor, hogyha abban az országban működik egy leányvállalat. Tehát minden tagállam részvétele a mechanizmusban, ez a lényeg. Ön a szóbeli módosított elmondta, ezt mindenki hallhatta. Ha van ellenvetés, akkor ezt jelezzék a kollégák álljanak fel azok, akik ellenvetéssel szeretnének élni. Több mint 40 képviselő kell, hogy jelez ellenvetését. Úgy érzem, hogy több mint 40 képviselő állt fel. Sajnálom, Ford asszony, parancsoljon a következő szóbeli módosító. Thank you. I will read this amendment. Köszönöm, felolvasnám. Valószínűleg túlságosan gyorsan fogom felolvasni, mert szerintem a kollégák ezt sem fogadják el. a Európai Uniós felelősség, ami a tanács felépésével kapcsolatos, nem nem jelenthet semmilyen pénzügyi kötelezettséget azon tagállamok számára, amelyek nem vesznek részt a mechanizmusban. A résztvevő mechanizmusok, a résztvevő tagállamoknak kell megoldani azt, hogy a nem résztvevő tagállamok visszatérítést kapjanak. Minden olyan költség esetében, amelyet saját forrásból állítanak elő. Tehát mindezzel azt akarom mondani, hogy szükség van a bankunióra, de nézzük azt meg, hogy kiállja a költségeket. Oké. Okay. Rendben. Köszönöm. A két szóbeli módosítót ezzel elutasítottuk. Az eredeti szövegről, szakbizottsági szövegről szavazunk, aki egyetért, tegye fel a kezét. Ellene ki van? Ki tartózkodik? Ja, bitte sehr, wir machen ein Elektronische Überprüfung. Elektronikusan ellenőrizzük. Számomra amúgy világos volt a korábbi eredmény. A kollégen ab. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Mit haben gestimmt 441. 441 mellette, 141 ellene, 17 tartózkodás mellett elfogadva. A bizottság módosított javaslatával kiért egyet, tegye fel a kezét, ellene, tartózkodás elfogadva. most az 57 per 2-es értelmében a végső szavazás elhalasztását ki támogatja, ellene ki van, ki tartózkodik, elfogadva. Hát darf zunächst Herrn Enrique Iglesias, Generalsekretär. Enrique Iglesiasnak adom meg a szót. Az Ibero-Amerikai Csúcs elnökét szeretném üdvözölni. Ő az Euróla csúcs okán látogatta meg az Európai Parlamentet. Wir kommen, wir kommen nun zu den Folytatjuk a szavazást határozatra irányuló ajánlás, fagyasztott sertés jó kecske baromfihús származási országáról vagy eredetéről, egy név szerinti szavazáson megnyitom a szavazást. Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A határozatra irányuló ajánlás az általános tarifa preferenciákról, tarifarális preferenciákról mellette ki van. Kaszpari úr kér szót ügyrendi kérdésben. Elnök úr, én azt szeretem volna csak megkérdezni, hogy nem a minősített többségre lett volna szükség a szavazati pontnál. Elnök, a következő pontra érvényes ez. yeah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 Az ECR frakció, eh, az EVF frakció, illetve Potasjevics képviselővel együtt számos más képviselő nem ellenezték a bizottsági irányelvet 2010-ból. A 2013 és 20 között időszakban árverés útján értékesendő mennyiségek meghatározása céljából történő módosítására, az MV ajánlására, ma szavazunk. Kolléga, ügyrendi kérdés, parancsoljon. Ja, please. Parancsoljon. 177. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr! A 174-es cikk negyedik pontja pontját szeretnénk felhasználni, azt javasoljuk, a frakció részéről, hogy halasszuk el a szavazást a következő plenáris ülése. Nagyon fontos kérdés az európai ipar számára. Az energiárak meg fognak nőni, és valószínűleg a foglalkoztatás is rossz hatással lesz. Attól függetlenül, hogy kinek milyen személyes véleménye van erről, jó lenne, hogyha el tudnánk, szavazni, el tudnánk halasztani ezt a kérdést, újra kell gondolni a dolgokat, mielőtt döntést hozunk. Köszönöm, Köszönöm, Ciobró kolléga. Tehát a szabályok értelmében valaki eh, szólhat ellen, ez megtörtént mellette, ki szeretne szólni, ki szeretne a kérvény ellen szólni, senki, akkor ki támogatja az elhalasztást? Ki támogatja az elhalasztást? Ki ellenzi a szavazás elhalasztását, ezzel elutasítva? Név szerinti szavazás következik. Speroni kolléga. Nem adom meg önnek a szót. Speroni kolléga, nem adom meg önnek a szót. Nem adom meg önnek a szót. Kérdeztem, hogy ki akar ellene mellette szólni, jelentkezhetett volna, senki nem jelent, jelentkezett, ez nem egy cirkusz, tehát szavaztunk, meg volt a szavazás. Namentliche Abstimmung. Név szerint szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A következő az ukrajnai helyzet. Közös állásolási indítványunk van. Wir stimmen ab über a négyes bekezdésről szavazunk három részben, első mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a harmadik részt, megnyitom a szavazást a harmadik részről. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Angenommen. Elfogadva. Egyes módosító név szerinti szavazás a hetes bekezdés alapján Scholz úr szeretne szóbeli módosítóval élni. Thank you, Mr. President. Dear colleagues. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, a tegnapi vita után, hogy most már világosan látjuk, hogy mi is a helyzet Ukrajnában, szerintem ki kell mondanunk azt, hogy az ukrán népnek joga van arra, hogy eldöntse, mi lesz a sorsa, nem kell nekik nemzetközi segítség. Az egyes módosítót következőképpen változtatnám meg. Az ukrán nép, és csak is az ukrán nép dönt az ország geopolitikai irányultságáról, és arról, hogy milyen nemzetközi közösséghez és egyezményhez csatlakozik Ukrajna nemzetközi segítség nélkül. Az új 19-es bekezdésbe kéne ezt beszúrni. Gibt es Einwände? Van -e ellenvetés az elhangzott szóbeli módosítóval kapcsolatban? Nem látom, hogy volna. Tehát akkor a módosított formáról szavazunk, megnyitom a név szerinti szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene Brock kolléga ügyrendi kérdés parancsoljon. Bitte. Herr Präsident. Elnök úr, kedves kollégák! Tévedés miatt a Tabling Office, illetve a fordításbeli tévedés miatt a 14-es pontban az szerepel a második mondatban, and the preparation of personal targeted measures, tehát előkészítésről van szó, és nem bevezetésről, preparationről, és nem introductionről. Elnök, már felhívták erre a figyelmemet, a szolgálatok ebben megerősítettek, első rész mellette, második rész, elnézés javítja meg az elnök, ellene ki van, elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Állásfoglalási indítvány mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. A szíriai helyzetre szóló állásfogási indítvány a következő. Sok listán ez jóval előbb szerepel. Remélem, hogy mindenki mindenkinek teljes akciója ajánlásait, tehát szíriai helyzet állásfogási indítvány. Hat frakció készítette közös állásfogási indítvány, kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva, egyes mellette ellene ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást az egyes módosítóról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az egész állásfoglalás indítvány mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. Az egyiptomi helyzet a következő, közös állásfoglalás indítvány hat frakció által benyújtva, kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva, kilences bekezdés első rész mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást az egyes részről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes mellette, ellene, tartózkodás. Ez sem áttekinthető, tehát ellenőrizzük elektronikusan az első módosítóról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, a teljes állásfoglalás indítvány mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Eurószországi csúcs találkozó, elfogadási indítvány, a zöldek indítványa mellett ki van, ellene tartózkodás elutasítva, közös állásfoglási indítvány öt frakció által benyújtva, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, ötös bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodás elfogadva, egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, hatos bekezdés két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, teljes elfogadás mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Iszom. A következő állásfoglalási indítvány 2013-as eredményjelentés Bosznia-Hercegovináról egy indítványt nyújtott be a külügyi bizottság 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es név szerint szavazunk, megnyitom a név a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Kilences, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes bekezdés név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 6-os név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 2 22 visszavonták, a 29-es két részben első mellette ellene elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 3-as két részben szabadunk első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a második részt, tehát a hármas módosító második részéről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hetes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 16-os név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. C. Preambulum bekezdés. Eredeti szöveg két részben szóval első rész mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, ezt inkább ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Nagyon nehéz, hogyha itt elől a, nem mutatja senki a zöldeknek, hogy hogyan szavazzanak. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 9-es mellette, ellene, elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő állásfoglalási indítvány Pösszárt kollega ügyrend. Kérem, kivételesen fogadjon el egy apró szabálysértést. Bosznia-Hercegovinában Pak asszony hatalmas érdemeket szerzett, és valószínűleg ez itt az utolsó Bosznia jelentés a parlamentben. Azt hiszem, hogy meg kellene köszönnünk az évtizedes munkáját. Pak kolléganő hatalmas virágcsokrot is kap. Most tehát szavazunk. Macedónia volt Jugoszláv köztársaság eredményjelentése 2013. Itt az AFET jelentése négyes mellette ellene. Hát ezzel nem tudok mit kezdeni. Kedves kollégák, ki támogatja? Ki ellenzi? Elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es bekezdés két részben szavazunk első rész mellette, ellene ezt ellenőrizzük, valószínűleg elutasítottuk, de megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 50. bekezdés első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A hármast visszavonták, 51-es bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 58-as bekezdés e, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A második részt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 59. bekezdés eredeti szövegben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második részről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most az egész állásfoglalás indítványról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő állásfoglalási indítvány a 2013-as eredményjelentés Montenegróról. Itt is a külügyi bizottságról van szó, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, kérik, hogy ellenőrizzük, akkor megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas módosító mellette. Ellene ezt is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös módosító mellette. Ellene. Ez hasonlóan szoros lesz, de megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos módosító mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hetes név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Az egész állásfoglási indítványról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő állásfoglalás indítványa női nemi szervek megcsonkításának felszámolása. Ez az állásfoglalási indítvány a Nőgyi Bizottságtól származik, négyes mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, D. Preambulum két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az egész állásfoglalási indítványról kérik, hogy a D preambulum második részét ellenőrizzük. Jó, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az egész állásfoglalásra szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Még egy ö, következik a NAJAT 2 cselekvési tervről belvízi közlekedés támogatására. A közlekedési szakbizottságtól származik az indítvány 3-as e, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes magasító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 11-es bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elutasítottuk. Az egész állásfoglalási indítványról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Valamennyiüknek jó hazautat kívánok, vagy jó étvágyat, akik nem akarnak részt venni a magyarázaton. Kérek minden kollégát arra, hogy gyorsan hagyják el a termet, akik nem maradnak. Ha nem sikerül, akkor akár név szerint is felkérek majd kollégákat, hogy csöndben távozzanak. Most következik a szavazat magyarázat. A tegnap elmaradt szavazat magyarázatokkal kezdjük, és utána a mai szavazástárgyat képező indítványokhoz fűzhetnek szavazatmagyarázatot. Az első Bachur jelentése és